Colleagues, can I bring the meeting to order? Nos, szeretnénk elkezdeni, tehát kérem szépen mindenki foglalja el a helyét. We are up to item. A hatos napi rendű pont következik. Ez pedig az előadók, az elnök közleményei és az előadók és a fogalmazóknak a kijelölése. Az első bejelentésem, hogy azok, akik a holnap kezdődő küldöttségi osztrák, szlován és horvát eh, látogatáson részt vesznek, eh, egy döntésre várunk, ugyanis a, a belga eh, forgalom ellenőrzők azok sztrájkolni akarnak, és ha ez így lesz, akkor probléma lesz a holnapi elindulással Brüsszelből. Mindenképpen tájékoztatjuk a résztvevőket, de de lehet, hogy egyszerűen nem tudunk eljutni oda, ahova szeretnénk. Mindenkit tájékoztatni fogunk, és Said Alcatraz úr minden befolyását megpróbálja gyakorolni arra, hogy hogy eljuthassunk oda, de hát nyilvánvalóan, hogyha sztrájkolni fognak a forgalom ellenőrzők, akkor nem tudunk elutazni. Nos, akkor nézzük a koordinátorok ülésének az eredményeit. First of all, the Először is a jelentéstevők kijelölése a, az egységes európai vasúti térség, tehát itt a rendelet átdolgozását, azt a ö, szocialisták és demokraták frakciója teszi. Aztán a 2020-as tengeri csomag, kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy nem foglalkozunk meg, meg, nem fogalmazunk meg véleményt, és a Környezetvédelmi Bizottság nem is tudjuk, hogy majd akar -e ezzel kapcsolatban valamit tenni. A jövő évi delegáció és a meghallgatások ügyében nyilvánvalóan a szakszervezetekkel egyet kell majd működnünk, de minden esetre megegyeztünk abban, hogy a, más euróregiót a különböző közlekedési módok szempontjából megvizsgáljuk, tehát itt német országról van szó, Beneluxról, Benelux országokról. Ez az EPP az, a zöldekkel együtt feladatkörébe tartozik majd. A másik az Marokkóba lesz, ez megint csak a szocialistáknak a javaslata volt, ahol a különböző közlekedési területeket és az EU és Marokkó közti megállapodást elsősorban a repülés területén vizsgáljuk meg. A tanzsíri kikötőt például, hogy milyen hatással van a földközi tengeri régióra, és aztán a rabati vasúti, rabat és tanzsír közötti, tanzsír közötti vasúti kapcsolatot vizsgáljuk meg, nyilvánvalóan a Magreb küldöttség tagjaival karöltve. A harmadik pedig egy közös ALDE és konzervatív javaslat, amely Franciaország, Katalónia és Spanyolország hátrán átnyúló problémáival foglalkozik de Barcelona és Tarragona kikötőjébe is ellátogatunk. Ez pedig eh, a konzervatívok és a liberálisok eh, kéréseivel esik egybe. 2011-re a meghallgatások Hát sokat vitatkoztunk azon, mennyire hasznosak a meghallgatások. Három frakciónak a koordinátora több javaslatot is benyújtott, és meghívtuk őket, meg felkértük őket, hogy ebből a listából három javaslatot tegyenek a hónap végére, azért, hogy a határidőt betarthassuk az éves program benyújtásával, tehát amikor a bizottsági elnököknek, az értekezetének benyújtjuk. Tehát a három frakció listájából úgy döntöttünk, hogy mindegyikből egyet veszünk ki, és ez lesz az alap kiinduló pont a három meghallgatásra. Ez nem zárja ki, hogy megváltoztassuk ezt, hogy tegyünk hozzá újabbakat, vagy kivegyünk belőle most csak tájékoztatásra mondom ezt. A kommentológiát illetően Alkadrói úr az egyik állandó jelentéstevő a vasúti TSA-val kapcsolatban, és más utas szolgáltatásokat illetően úgy döntöttünk, a koordinátorok megkérik a bizottságot, hogy ezzel a tervezettel kapcsolatban tájékoztassanak bennünket, aztán a Komotológiai Bizottság elé kerül októberben, mielőtt a parlamenthez továbbítják. A koordinátorok abban is megegyeztek, hogy a GNSS alkalmazásokra az év végére benyújtunk egy javaslatot, és ezt a novemberi ülés végén vizsgálnánk meg. Tehát körülbelül két hónap múlva. A következő kérdés november 18 és 19-én a szegénységgel foglalkozó Agóra programját vitattuk meg. Ezen kívül a gazdasági és pénzügyi válság következményeivel is foglalkozunk a hónap november végén. Ahhoz, hogy sikerüljön az ütemtervet betartani, e, minél hamarabb be kell ezt nyújtani. A hatodik pont a 2011-es TRAN bizottsági ülések voltak, ezeknek a dátuma benne van az önök anyagában, tehát egyet értettek ezzel kapcsolatban. Aztán a két, a 0,1%-os kén-dioxid tartalomról beszéltünk a, a balti tengerben, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az elnök Potocsnik biztosnak ír, és információt kér a hatástanulmány eredményéről. És amikor ezt megkapjuk, akkor döntünk arról, hogy a közlekedési bizottságnak mit kell ezzel kapcsolatban tennie. Aztán az EIB, az Európai Beruházási Bank elnöke az európai repülőipar támogatására kért bennünket, és mi beszéltünk a repülés biztonságról és a szkennerekről is, és én és a Polgári Jogi Bizottságnak az elnöke levelet váltunk ezekkel a kérdésekben. Két dolog van még, először is meghívtak bennünket a, a Rajna Navigációs Bizottságának az ülésére, és január 19-e délután lenne a Strasburgi plenáris alatt ez a látogatás, tehát ez körülbelül három órát vesz igénybe. Nem tudom, hogyha valaki szavazni szeretne, akkor a szavazás után megyünk január 19-én. Nos, Van Dalen alelnök úr és tud erről, és aztán megpróbálunk ebben a dátumban megegyezni. Aztán a zöldekkel, zöldek is megkért kértek bennünket, hogy a bizottsághoz forduljunk a közlekedési projekteknek, projektekkel kapcsolatban, és a vasúton az utasok jogaival foglalkozó kérdésekkel kapcsolatban is, és kell az úrtól kérjünk magyarázatot. Végül pedig a koordinátorok a zöldek javaslatát is megvitatta, a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos szóbeli kérdését illetően, és a koordinátorok legtöbbje ezt elutasította. Tehát ez nem fog megtörténni. Nos, akkor ennyit tudósítok a koordinátorok üléséről. Ennyi volt tehát akkor az elnök közleménye. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, akkor elfogadhatjuk. Köszönöm szépen. I'm exhausted already. So... Már is kimerültem. A következő napi rendi pont a szavazás, ez pedig az integrált tengerpolitikával kapcsolatos jelentése, ez Meissner asszony jelentése. Mindenki készen áll a szavazásra? Megvan mindenkinek a szavazókártyája? Igen. Akkor kérem ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a szavazást. Tehát valószínűleg 57-en ellene fognak szavazni, és már is látom, hogy Faszter asszony változtat már is a e, szavazatán. Én magamnak, magamra szavazok, gondolom én leszek az egyetlen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ó, mégiscsak népszerűbb vagyok, mint gondoltam. No, titkárság, rendben van a számokat illetően? Akkor kezdjük a szavazást, kedves kollégák. Yes, uh, thank you, Chairman. Uh, I want to inform colleagues that um, on uh, amendment number Nine bocsánat, a 90, 98-as módosítást visszavonom, tehát a 98-asat, amely a 7-es oldalon van, a 29 déle bekezdéseket. Tehát a 98-ast, a 97-esbe beleolvasztottuk. Tehát egész egyszerűen nem kell szavazni a 98-asról. Jó, jó, én csak azt akartam, hogy világos legyen, hogy hol vagyunk, tehát a 29D bekezdéssel kapcsolatos ez, ugye? Nos, kezdjük. A kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a 16-os jön szópoli módosítás a jelentéstevőtől. Te mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17. Grandes Pascual mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18. hozzáadás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 19-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezártam. 20 mellette, 19 ellette, ellene elfogadtuk. D kompromisszum. Bonyolult. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25. 25-ös. Részenként szavazunk, három részben. Első rész, ez a felelősség irányelvnek a bevezetése, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Ez a mélytengeri fúrásokkal kapcsolatos, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész. A nyílt tengeri olaj és gáz kitermeléssel kapcsolatos, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1026-os Fleckenstein mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 27-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 mellette, 18 ellene elszavaztuk. 28 Taylor mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A hat, Lászati a 16-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. No, nem tudom, az EPP egyformább szavazott, tehát megnyitom a 16-osra kapcsolatban a szavazást, lezárom. Jó, 19-en mellette, 20 ellene, tehát igaza volt. 29-es két részben. Van egy szóbeli módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második és harmadik eh, bekezdés. Második rész, amely a harmadik bekezdés. Francia bekezdés. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második részt ellenőrzik, amelyik a harmadik francia bekezdés. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tehát a második rész, a harmadik francia bekezdés, azt nem fogadtuk el, mert 19 mellette 19 ellene. Akkor jön a C kompromisszumos indítvány, nem? E We now have to vote on the third part, which is... Nem. A harmadik részről kell szavaznunk, amely a kikötői infrastruktúra fejlesztést támogatja. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a C kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön akkor a 18-as halászati módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A Regi Bizottságtól két részben. Az első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ennek legalább van értelme, ellene tartózkodás elfogadva. 39-es szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 a halászati bizottságtól, a 11-es bekezdéshez hozzáadva, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 43, tehát ez is hozzáadás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 21-en ellene elutasítva. 16-os a halászati bizottságtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nem szavazunk a halászati helytről. 45 Fleckenstein szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig jönnek a medence kezdeményezések és a többiek. 47-est visszahozták, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. A regi 11-es két részben első részt a legkülsőbb régiók mellette ellene tartózkodás elutasítva Második rész. Jó, így van értelme, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56 szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59, mert az 58 az okafogyottá vált, tehát 59 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 59-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Okafogyottá válik. 20, ne, bocsánat, nem fogadtuk el, tehát mert 20 mellette, 20 ellene. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 63-at visszavonták, 64 szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A halászati bizottság 13-asa mellette ellene tartózkodás azt hiszem, na inkább elerőnőzzük, tehát a 13-as a halászati bizottságtól megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 13-an ellene elfogadtuk. Nézzük akkor a tengeri felügyeletet, a 67-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 70 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es a halászati bizottságtól mellette ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75 jön legközelebb, szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 76 szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 77 szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 78 szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, tehát a 78-ast, a szóbeli módosítással, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15-en mellette, 25-en ellene, elutasítva 79-est visszavonták, 80-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 14-es halászati két részben, az első rész addig, hogy e-, ökorendszer alapú megközelítés. Nézzük tehát az első részt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82 visszavonva, 83 szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 83-mal kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16-on mellette, 24-en ellene el, visszatosítottuk 85 Taylor részenkénti szavazás. Az első rész az, mint a, az LTS e intézkedések mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrözzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? The vote is closed. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 20 ellen elutasítva. 84-est visszavonták, 86-os, 86-os okafogyottá válik, mert uh, már az első részére szavaztunk a 85-nek, nos, akkor jön a, az elkompromisszum mellette, ez az a 28-as bekezdése kapcsolatos ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát e kompromisszummal kapcsolatban megnyitom a szavazást. Eh, harci fáradtság eh, jelei látszanak. 27-en mellette, 13-an ellene elfogadtuk. Most jön a 93-as, Taylor mellette, ellene tartózkodás elutasítva. F kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most jön a 99-es, bocsánat, nem, a 97-es jön. Szóbeli módosítóval, tehát 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 98-as visszavonták, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A százast visszavonták, a halászati bizottság 15 részenkénti szavazás, első rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész, hogyha még van értelme mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene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 14-en mellette, 25-en ellene elutasítva. 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most jönnek a halászok. Mellette, egyes, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettő, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Három mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes ellene, mellette ellene tartózkodás tartó, elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jaj, de jó, hogy a 12-es az az 50-es szabály alá esik, tehát nem szavazunk. Most jön a regép bizottságnak az egyes módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás ellenőrözzük, mert nem tudom, hogy az LPP e hogy szavazott. Nos, megnyitom a szavazást. Jó, most már látom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 29 szavaztak mellette, 10 ellene. Regi 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a hetest, kérem. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát a Regi Bizottság hetes módosítója. Lezárom a szavazást. 27-14, tehát elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a zárószavazás következik. Készen állunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 33-an mellette, 5-en ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk Meissner asszonynak. We now have just a five minute Rövid öt perces szünetet tartunk, és utána Jázembowski urat fogjuk itt látni. Aki ismeri őt, az nagyon jól tudja, hogy pontosan három kor itt lesz, és akkor el is kezdjük a második részt. Colleagues, can we resume the... Tisztelt kollégák, mindenkit arra kérek, hogy foglaljon helyet, és akkor folytatjuk a napi rendünket. Az egységes európai égbolt témájában a FAB koordinátorokkal eszmecserét folytatunk. Mindig is gondoltam, hogy George egy kiváló koordinátor. Particular pleasure to welcome külön öröm számomra az, hogy volt kollégámot köszönthetem. Volt ellenlábasomat, mégis jó barátomat, Zsorzs Járzemboszkit. Ismét üdvözlöm itt a szakbizottságban. Ezúttal a funkcionális légtérblokk koordinátoraként. 11.30-ig van időnk erre a témára. Bizonyára élénk és gyümölcsöző vitát fogunk folytatni. George, üdvözöllek és el kell, hogy mondjam, mindig jó látni téged, mindig örömmel látunk, és át is adom neked a szót, tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek, hiszen ebben az évben 18 évet töltöttem el, és mindenféle jó csomagokat kovácsoltunk együtt. Már azt mondhatnám, hogy csomagolási céget is nyithatnánk, most pedig a FAB-ról lesz szó, Először is el kell, hogy mondjam, hogy köszönettel tartozom nektek, illetve neked különösen, hogy támogattál ebben a témában. Ez nagyon fontos volt számomra, mert a bizottság és a parlament természetes szövetségesek, és így FAB koordinátorként természetes szövetségesek vagyunk. Nagyon örülök tehát a támogatásnak, és ezt ki is szeretném érdemelni. augusztus 12-én neveztek ki, és azóta várom ezt az eszmecserét. Hadd mondjam el nagyon röviden, hogy kiosztottam egy anyagot, remélem, hogy mindenkinek ott van a kezében. Kicsit később rá is térek ennek a részleteire. Először is vegyük sorra, mi is a koordinátorok feladata itt. Itt alapvetően három feladatról van szó. Az egyik általános az az, hogy a funkcionális légterblokkok létrehozását kell segítenünk. A második feladat a tagállamok kérésére moderátori szerepet kell betöltenünk, tehát moderátorként kell föllépnünk abban az esetben, hogyha valamilyen probléma merül föl a tagállamok között. Harmadsorban pedig három hónaponként jelentést kell készíteni, Most nem tudom, hogy az elnök akar -e engem három hónaponta itt látni, de minden esetre jelentést kell készítenem a bizottságnak és a parlamentnek. Ezt a beszámolási kötelezettséget harci eszközként fogom felhasználni, és gondolom ezzel nem okozok csalódást. Az egységes csomagot létrehoztuk az elsőt, illetve a másodikot, és most a tagállamok nak kötelezettségeket kell vállalniuk. Azt remélem, hogy ezt sikerül is teljesíteniük. Ne felejtsük el, hogy a jogszabályok szerint, amelyet a tanács közösen hozott a parlament, a funkcionális légtér blokk létrehozásának határideje 2012. december 4-e. Ez ugye jó messze van, de két év nagyon gyorsan elröppen, amikor a hamu válság időszakát éltük, akkor azt mondtam a tanácsban, hogy talán ennek a fabnak a létrejöttét egy kicsit föl kellene gyorsítani. Nagy feladat áll tehát előttünk, és Marinescu barátomnak a magyarázattal tartozunk a Sky 2-es csomagról, de az új tagállamok képviselőnek is mondjuk el, hogy mi a lényeg ennek a fabnak. Nem az a lényege, hogy létrehozzunk a fabot a fab kedvéért, hanem négy célkitűzésünk van, az egyik. Az égbolt biztonságát szeretnénk növelni, kettes, az égbolt kapacitását szeretnénk növelni, a hármas, Költséghatékonyságot kívánunk elérni a közlekedés irányításában, a négyes, környezetbarát légteret szeretnénk létrehozni. Mindezt úgy, hogy figyelembe vesszük a szociális körülményeket és a humán erőforrásokat. Tehát négy feladatunk van, és nem szabad megfelelkezni a szociális partnerekről, illetve a légiforgalom irányítóiról. Ez tehát a célunk a fabok létrehozásával. Ne felejtsük el azt sem, hogy a parlamentben vitát folytattunk a SESZ 1-esről és 2-esről, és azt mondtuk, hogy európai jogszabályokkal kell létrehozni a fabot. Azonban a tagállamok ezt ellenezték, azt mondták, hogy alulról fölfelé irányuló kezdeményezést szeretnénk, tehát mi szeretnénk szuverenitást kialakítani ezen a területen, mi akarjuk ezt létrehozni. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamok felelőssége az, hogy a következő két évben ez meg is történjen, és erre emlékeztetni kell őket. Amint a kiosztott anyagból látható, ezúttal csak a formális kritériumokat határoztam meg. Még mindig dolgozom az alapvető kritériumokon, amelyek az értékelés szolgálják majd, hogy mennyire működik jól a FAB. Ügyvéd, jogász vagyok, és azt nagyon jól tudom, hogy kiváló anyagot lehet készíteni anélkül, hogy annak tartalmi lényege is lenne. Tehát nagyon fontos, hogy valós fejlődés történjen, a kapacitás, a biztonság, a költséghatékonyság, illetve a környezetbarát légtér kialakításának területén. Ezért idővel egy külön dokumentumot adok majd közre alapvető kritériumokkal, és azt mondjuk, hogy a FAB megfelel az első kritériumnak, avagy nem felel meg az első alapvető kritériumnak. Tehát lesz egy ilyen cseklista, és idővel azt fogjuk látni, hogy ki alakul, vagy nem alakul ki a FEB. Jelenleg 9 FEB-ről beszélünk. A svéd-dán FEB a magját képezi a nagyobb és szélesebb körű FEB-nek. Hogyha mindez így fog megvalósulni, akkor 8 FEB jön majd létre. Ebből kettő már megvalósult, a Egyesült Királyság és Írország, illetve a Dán-Svéd FÖB. Tehát ezek már formálisan, hivatalosan is létrejöttek, most kell megvizsgálnunk majd a lényegi tartalmi kérdéseket, megnézni, hogy hogyan is működik ez. Erre majd a következő alkalommal térünk ki. A harmadik FÖB is elég jól halad, ez pedig az úgynevezett FABEK, amely a legnagyobb forgalmat bonyolítja, Közép-Európa térsége, 8. oldalon található. Ez a központi FAB, tehát Közép-Európa tartozik ide, a légi közlekedés mindegy 50%-a ide tartozik, tehát ez a központi FAB. Egy december másodikán egy megállapodást fogunk aláírni, valószínűleg itt Brüsszelben, és az is elképzelhető, hogy egy szándéknyilatkozat is készül majd, hogy ez az együttműködés hogyan lépjen tovább a jövőben, hiszen eddig arról szól a megállapodás, hogy melyik intézmény felelős a feladat ellátásáért. Most a második fázisba fogunk majd átterni, és külön meghatározni a feladatokat. Tehát ez a központi fáb, ahogy mondtam, és egy-két szóban hadd mondjam el, hogy melyek az alapvető kritériumok, amelyeket ki kell dolgoznunk. Egy párról szeretnék csak szólni. Az első az, hogy hogyan működik a nemzeti ellenőrző hatóságok közötti együttműködés, ezek az NAS-ek, nem hírszerző szolgált, hanem Nemzeti Felülvizsgálati Hatóság, ellenőrző hatóság, ez a NAS. Azt kell megnézni, hogy ezek a nemzeti hatóságok hogyan működnek együtt, például Belgium, Hollandia, Luxemburg, Svájc és Németország között. Tehát ez a hat tisztviselő hogyan működik együtt, hiszen a jogszabály azt mondja ki, hogy egy FEB-nek egy nemzeti ellenőrző hatósága legyen, ez a végcélunk, de mégis az, hogy ide eljussunk, azt jelenti, hogy ezeknek a tisztviselőknek szorosan együtt kell működni. Második, a légiközlekedési szolgáltatóknak együtt kell működniük, hiszen ők azok, akik alapvetően elvégzik ezt a munkát. A kérdés pedig az, hogy hogyan fogják kialakítani ezt az együttműködést, hogyan lesz ez hatékony, hogyan tudják ezt úgymond határokon átnyúló formában megvalósítani. Tehát a szorosabb együttműködés az egyik kérdés, illetve a szövetségek kialakítása a különböző szolgáltatók között, ahogyan elnök társam nagyon jól tudja, Elképzelhető tehát, hogy egy fokozatos megközelítés, együttműködés, szövetség, nem tudom, hogy milyen definíciót tűzünk majd hozzá, minden esetre meg kell nézni mindegyik FAB esetében, hogy milyen célkitűzéseket határozunk meg, mindig ott van a biztonság, a kapacitás, a költséghatékonyság, illetve a környezetbarát fellépés. Aztán a harmadik kérdés, amely ehhez kapcsolódik, az az, hogy a katonaság, illetve a polgári hatóságok együttműködése hogyan alakul. Bizonyos országokban, például Németországban a légiközlekedési szolgáltatásba beletartozik a katonaság, tehát az ellenőrzést ezt is lefedi. A katonai tisztviselők, illetve a polgári tisztviselők együtt végzik ezt a munkát. Más országokban ezt külön választják, van egy polgári légi közlekedési ellenőrző rendszer, illetve külön létezik ilyen a katonaság számára. Ne felejtsük el, hogy a célkitűzés a hatékonyság, illetve az kevesebb szennyezés. Ez pedig azt jelenti, hogy azt akarjuk, hogy ha A-ból B-be jut, A-ból B-be megy egy járat, akkor ez valóban A-ból B-be jusson, és ne cikcakozzon körbe az égbolton. Tudjuk, hogy a német védelmi védelemnek nincsen elég pénze arra, hogy össze-vissza repkedjen, tehát megpróbálunk egy, egy hatékony, költséghatékony módszert kialakítani és ennek megfelelően felhasználni a légteret. Megpróbáljuk tehát a biztonságot, illetve a kapacitást is növelni ezáltal. A katonai, illetve polgári együttműködés tehát egy külön kérdés, és néha ez bizony érzékenyebb, kényesebb kérdés. Aztán van még két témánk. Az egyik ezek közül a teljesítmény. Az Egységes Európai Égbolt alap ötlete az volt, hogy egyrészt hozzuk létre ezeket a fabokat, másrészt viszont helyezünk nyomást a tagállamokra, illetve a szervezetekre azáltal, hogy célokat határozunk meg, és így fejleszék a műveleteiket. Egy mérhető értékelhető formában. Tehát a fabok létrehozása ezeket az értékeléseket segíti. Nemzeti szinten is lehet ilyen értékelő rendszereket létrehozni, illetve a fabok segítségével. Hogyha a fabokat intézményesen létrehozzuk, illetve professzionális és szervezeti szinten, akkor ugye logikus, hogy a teljesítményt is egységesen értékeljük. Ezen is dolgoznak a tagállamok, és majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel szolgálnak. Tudjuk tehát, hogy mi a célkitűzés. És végül az utolsó témánk, az utolsó kérdés, ez is benne van a jogszabályokban, ez pedig az, hogy a fabok hozzáadott értéket képviseljenek, méghozzá a költséghatékonysági elemzés alapján. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy szórakozunk, és a e, légiközlekedési szolgáltatók között e, különböző szervezeteket hozunk létre, hanem mindenkinek, az adófizetőknek, nekünk is tudnunk kell, hogy miért tesszük meg ezeket a lépéseket, és milyen előnyökkel szolgálnak ezek. Tehát látható, hogy nem csak arról van szó, hogy e, létrehozzuk ezt a szervezetet, hanem célunk az is, hogy ezeket a feladatokat teljesítsük. Eddig csak a belgákkal találkoztam, és a németekkel. Mint egy 30 tagállamba és szomszédos országba kell eljutnom a misszióm alapján, de hát addigra már nyugdíjba megyek. De az biztos, hogy több fővárosba el kell még látogatnom. az Eurocontrol főigazgatójával is beszéltem. Az Eurocontrol rendkívül fontos Európa számára, és ne felejtsük el, hogy a parlament az Eurocontrolt arra kérte, azt tanácsolta, hogy válassza szét a kormányzati funkciót és a, az alapvető funkciót. Az ESA óta, az Európai Biztonsági Ügynökség óta Ugye ők a biztonsági kérdésekkel foglalkoznak, illetve a kompetenciák kialakításával, és a FABok esetében az azokra az adatokra tudunk támaszkodni, amelyeket a Eurocontrol szerez be, a Eurocontrol gyűjt össze. Ezért találkoztam a Eurocontrol főigazgatójával, illetve csapatukkal, kiváló csapatot állítottak föl, készségesen segítenek, segítenek a technikai adatok rendezésében illetve az értékelés fölállításában. A németekkel is találkoztam Frankfurtban a tegnapi nap folyamán. Ez azt jelenti, hogy röpködöm, és ne felejtsük el, hogy célom az, hogy szorosan együttműködjek önökkel, és meghallgassam az önök véleményét, kérését. Tudni szeretném, hogy mi a konkrét feladatunk, mi, mi az konkrét cél, amit a FAV-nak teljesítenie kell. Tehát várom a megjegyzéseket, kérdéseket, és nagy örömmel válaszolok majd ezekre. Köszönöm. Well, thank you, George, for that introduction. George, köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Mindig nagyon nagy érdeklődéssel hallgatunk téged. Ez is érdekfeszítő volt. Bizonyára nagyon sok kérdést vett majd föl. Természetesen ismered az eljárásrendet, először a koordinátorokkal kezdjük, aztán megyünk sorba a kérdéseken, és megadom az első koordinátornak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a koordinátornak is, nagyon sok sikert kívánok neked munkád során. Természetesen nagyon örülök én is annak, hogy újra itt vagy nálunk a szakbizottságban, ebben az érdekes szereposztásban, nevezetesen, hogy mit teszünk fel kérdéseket, és neked kell most válaszolnod. És ahol talán erényi válhat a híres, hírhet türelmetlenséged. Úgy gondolom, szükség van egy ilyen személyre, mint Ge- Georg, hiszen a dosszié már most igen sok aggodalmat kelt, hogyha látjuk a 2012-es dátumot, a decemberi dátumot, és tudjuk, hogy milyen gyorsan mennek itt néha a dolgok, akkor már most láthatjuk, hogy már is késésben vagyunk, és a késés egy olyan dolog, amit ki nem állhatsz. Így tehát tudjuk azt is, hogy veled a jelentésekben, amelyeket elvárunk itt a parlamentben, és biztos vagyok benne, hogy megértéssel vagy ez iránt, szeretnénk néven nevez, nevén nevezni a dolgokat. Azt hiszem, ez egy olyan szakbizottság, ahol nyíltan tudunk beszélni a problémákról, amelyek a struktúrákban és a tagállamokban felmerülnek, hiszen itt nyomást tudunk gyakorolni, és el tudjuk érni, hogy változzanak a dolgok. Ha jól értettem, akkor jelenleg összesen két fab létezik, és a harmadik decemberben kerül aláírásra. Az én kérdésem, hogy mi a helyzet a többiekkel? Ott nem történik semmi? Vagy túl bonyolult esetleg az előkészítés? A második dolog, ami számunkra fontos, azt hiszem az, amit az Eurocontrolról mondtál, ez a munkamegosztás egyrészt a szolgáltatás, másrészt a szabályozás között nagyon fontos, és ezt meg kellene tartanunk, ki kellene emelnünk. Beszéltél a célkitűzésekről. Úgy gondolom, a kapacitás növelése, a biztonság növelése, a különböző környezetvédelmi kritériumok, a költségek csökkentése. Ezeket a célokat érdemes lenne számszerűsíteni, hiszen úgy gondolom, hogy a kapacitás növelése, mint cél nagyon jól hangzik, de ha már kapacitás megháromszorozásáról beszélünk például, akkor ez már sokkal világosabb cél. Te is úgy gondolod vajon, hogy ezeket a célokat meg lehet világosabban fogalmazni? Hiszen akkor a fejlődést is világosabban láthatnánk, és összehasonlíthatóvá válna. A következő pont bizonyos struktúrák szerepére vonatkozik. Az lenne a kérdésem, hogyan látod a jövőt, és mit gondolsz, milyen szerepet játszik majd a szeszár ebben az összefüggésben? Milyen finanszírozási lehetőségeket látsz ezen a téren a feladatok ellátására? És az utolsó kérdésem végezetül a következő. Ez az egész nyilvánvalóan bizonyos emberi problémákhoz is vezet. Gondolok itt a helyzetre, a költségekre. Mindez viszonylag költséges lesz, és ez egy másik struktúrában oldódik majd fel hogyan tematizáljuk ezeket a kérdéseket, hiszen úgy gondolom, hogy nem lehet az emberekkel szemben dolgozni, velük együtt, a szakemberekkel együtt kell megtalálni a megoldásokat. És ez lesz az egyik legnagyobb probléma ebben a koncepcióban. Köszönöm. Thank you very much, Köszönöm szépen. szocialista frakció nevében Alkadrái úr. Köszönöm szépen. Jarzembowski úr, azt hiszem, hogy a következő évek során rendszeresen fogunk találkozni önnel. Talán nem is kellene most nagyon a részletekbe mennünk. 2012. decembereig még sokat teendő, ön felsorolta a célkitűzéseket, nem ismételhetem el az, ezt mind. Sok éve támogatjuk már ezt, de teljesen világos, Minél gyorsabban haladunk, annál jobb, annál hatékonyabban tudunk majd dolgozni, és ebben az esetben az adófizetőnek is kevesebb költségekkel kell szembesülnie. A kevesebb költség mindenek előtt a légirányításra vonatkozik. Ön említette, hogy léteznek már olyan fabok, amelyek papíron már léteznek, vannak országok, ahol már történt előrelépés, Attól függetlenül azonban, ami a papíron már le van fektetve, a következő lépés a fontos, a technikai megvalósítás, és tulajdonképpen ez lenne a lényeg. A bevezetőjében ön elmondta, hogy az integráció mikéntje a fabokon belül változhat. Dönthetünk egy koordináció mellett, vagy egyfajta ernyőszervezet létrehozása mellett. Az én kérdésem az volna, van önnek valamilyen preferenciája ezen a téren, vagy pedig a különböző fabokra bízza ezt a kérdést? És hogyan lehet ezt technikailag megvalósítani, hogy nem minden fabban újra fel kelljen találni a spanyol viaszt. El tudom képzelni, hogy a fabokon belül egyesek megpróbálnak egy saját rendszert létrehozni, de talán érdemes lenne tanulni egymástól, és ezáltal a többletköltségek is elkerülhetőek lennének, és elképzelhető, hogy ön moderátorként szerepet vállalhat ebben. Egy további kérdés. Amint a fabok létrejönnek, érdemes lenne egyfajta koordinációt létesíteni a fabok között, annak érdekében, hogy egyeztessék egymással a hatékonysági célokat, amelyeknek mindenhol nagyra törőeknek kell lenniük, de ennek a célja az is volna, hogy közösen cselekedhessenek, hogyha például a vulkánkitörésekhez hasonló helyzet áll elő együttműködésben a Eurocontrollal. Engem az érdekelni, hogyan látja az együttműködést a fabok között, szükség van-e egy ernyőszervezetre, esetleg egy koordináló szervezetre, amely ezt az együttműködést segíti. Utalt a harmadik országokra is, a jelenlegi fab struktúrán kívül. Hogyan néz ki a fejlődés itt? Kapcsolatok jönnek e létre, vajon? hosszú távra, rövid távra terveznek. És végezetül egy utolsó kérdés, ami a komitológiai eljárásra vonatkozik. Húsz millió eurót szabadítottunk fel a támogatásra, ezen fabok támogatására. Az én kérdésem az volna, Ön ott is koordinátorként vállal szerepet ennél a pénzügyi támogatásnál. Úgy gondolja, hogy jól hasznosulnak akkor ezek az eszközök? Egy további kérdés. Mi a helyzet a finanszírozással a fabok létrehozása terén? Köszönöm szépen. Thank you, Said. For the uh, liberal group. A liberálisok részéről Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elde csoport részéről is szeretettel üdvözöljük Önt Georg Járzimbovszki a FAB koordinátoraként. Szükség van erre a szerepkörre, erről már régóta beszéltünk, és nagyon örülünk, hogy te töltöd be ezt a szerepet, hiszen sokat tudsz a légiközlekedésről. Sok tendőről szó esett, amikor kitört az izlandi vulkán, láttuk, hogy nincs egységes európai égboltunk sokkal jobb koordinációra lett volna szükség, és észrevettük, hogy valóban mennyire fontos lenne egy egységes európai égbolt. Tudjuk, hogy először szükség van a fabok létrehozására. Kérdez, rákérdeztek már többen egy koordinálásra, hogy szükség van -e egy szervezetre. Az első kérdésem a hamu felhőre vonatkozik. Az volt a benyomásom, hogy a hamu felhő esetében Európa egyszerűen nem volt felkészült, és hogy a biztonság terén nyilván sok technológiai megoldás lenne, amelyet be lehetne vetni arra vonatkozóan, hogy lehetséges-e a járatok indítása vagy sem. Ezen a téren nagyon sok javulásra van szükség. Hogyan tudott TEFAP koordinátorként befolyásolni mindezt? Ez volt az első kérdés. A második kérdés, a légitás, légitérben nyilván jelen van a katonai ö, katonaság is. Németországban, ahogyan hallottuk is, a katonaság számára nincsenek nagyon eszközök biztosítva, el tudom képzelni, hogy más tagállamokban talán nehezebb egyfajta koordináció megvalósítása a polgár és a katonai légi közlekedés között. A kérdés az volna, milyen irányba haladunk ezen a téren. Úgy gondolom, erre a koordinációra szükség van, másként megoldhatatlan a kérdés, hiszen a polgári és a katonai a személyszállítós katonai repülőgépek egyaránt tartózkodnak az európai légtérben. A harmadik kérdés pedig valójában az ütemtervre vonatkozna. Optimista vagyok alapvetően, úgy gondolom talán sikerül időben megvalósítani mindezt. Van-e valamilyen ötleted arra vonatkozóan, hogy hogyan sikerül megvalósítani az összes célt a meghatározott időre, vagy talán meg kell hosszabbítani majd ezt az időkeretet? Köszönöm. Köszönöm szépen. Wittenberger asszony. Ja, herzlichen Dank und will... Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlünk. Úgy gondolom, a megfelelő szemét jelölték ki a, a feladatra. Reménykedem abban, hogy a türelmetlenséged végül lendületet ad majd ezeknek a faboknak, amelyek nagyon-nagyon lassan haladnak előre. A kérdéseim a következők lennének. Természetesen néha-néha szemmel tartom a közép-európai fabok előrelépéseit, és ezek csupán abban állnak, hogy ugyanannyi a személyzetük száma, és ugyanazt teszik, amit az eddigiek során, telefonálnak, e-maileznek egymással, és ennyi az egész. Ez egy nagyon sajnálatos tény. Tudom, természetesen, hogy a Balkánon, ahol nemrégiben még háborús helyzet uralkodott, igencsak nehéz most hirtelen egyfajta együttműködést megvalósítani. A többi fél esetében azonban már előrébb kellene tartanunk. Tudom, hogy a katonasság is nagyon erősen érvényesíti az érdekeit, és engem Érdekelnének a részletek ezzel kapcsolatosan, és az is, hogy mit lehet itt elérni a jelenlegi helyzeten túl. Számomra ez nem egy fab, ami most létezik, ez egyfajta jobb koordináció csupán. És hogyha halljuk a funkcionális légtér blokk szót, akkor nekem ez a problémám van, hogy egy új címszó alatt egy régi együttműködést nevezünk meg, hiszen már korábban is létezett ez a fajta együttműködés, telefonos megbeszélés, koordináció. Tehát az én problémám az, hogy ha kibővítjük így ezt a fogalmat, bizonyos struktúrákról van itt szó. Tudom, hogy a provizórikus megoldások általában hosszan tartó megoldásokkal válnak, és tartok attól, hogy itt nem történnek valós változások, hanem a FAB címszó alatt minden megmarad a régiben. Most pedig egy általánosabb kérdést szeretnék feltenni. Természetesen a légitársaságok számára legfontosabb az, hogy adott időegység alatt adott kapacitással minél több légiforgalmat bonyolítsanak le. Hogyha azonban a azt mondjuk, hogy a fabok úgymond azért is nagyon fontosak, mert emissziókat, kibocsátásokat szeretnénk megtakarítani, akkor ez egyszerűen nevetségessé válik ez az egész. Akkor ugyanazt láthatjuk majd, mint a közút esetében, ahol mindenféle technikai előrelépés a közlekedési eszközök területén egyszerűen semmisé válik. Tehát a kibocsátás csökkentés érve végül meginog, hogyha ezzel egy időben azt mondjuk, hogy a legfőbb célunk az, hogy a légtérben minél nagyobb forgalmat bonyolítsunk le, és még rövidebb idő alatt, hiszen akkor a kibocsátás csökkentés lehetetlenné válik. Itt nem szabad illúziókban ringatunk magunk, magunkat. Köszönöm szépen a konzervatívok nevében Foster asszony az utolsó hozzászólé. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözöllek, George. Sosem hittem igazából, hogy te majd nyugodtan ülsz a fenekeden. Nos, tehát amikor bejelentették, hogy te a fabban fogok dolgozni, akkor nem, fogsz dolgozni, akkor nem lepett meg. Nos, az egységes légtér akik itt ezt hallottak róla néhány évvel ezelőtt, az akkor azokban felmerül a kérdés, hogy mennyire mozdultunk előre, hiszen nyilván az egész zsúfoltság, légtér zsúfoltság kérdése az az ipar számára már régóta hallott kérdés, aztán a költséghatékonyság és a többi, mind azok olyan kérdések, amelyekről már hallottunk. Tehát elnézést kérek, hogyha kicsit pessimista vagyok, pedig alapvetően optimista vagyok, ami szükséges ahhoz, hogy az ember a parlamentben dolgozzon. De hogyha megnézzük a fabokat, és Nagy-Britanniát, Írországot, akik már ezt működtetik, akkor felmerül a kérdés bennem, hogy miben is fogunk megegyezni, lehet, hogy lesz egy egyetértési nyilatkozat, és a többi, de azt hiszem, hogy már is nagyon el vagyunk kérdésre, késve. Nyilvánvalóan a vulkán, vulkán tevékenységgel kapcsolatban olyan gondolat, amikor az emberek azt mondták, hogy na most már aztán igazán el kell indítani ezt a dolgot, és ez igaz is, de itt vannak technikai kérdések is, és a tagállamok kérdése is, és akkor ez itt a te feladatod kérdése, hogy hogy lehet rávenni a tagállamokat erre. Két terület van, vannak ugyan érdekek, nem azok például, hogy a, a légtérirányítóknak a munkahelyeit fel akarjuk számolni, tudjuk, hogy Spanyolországban például mi a helyzet, tehát nyilvánvalóan a légtér irányítók meg akarják tartani a munkahelyüket, de arról is beszélünk, hogy a légtér felhasználását is egységessé kell és hatékonyabbá kell tenni. És nyilván ez itt a legfontosabb kérdés. Aztán egy másik kérdés, hogy a katonai és a polgári repüléssel hogyan fogunk megegyezni. Az Egyesült Királyságban korábban rogalmas volt a légtérhasználat és beszéltél Németországból, hogy ők azt hogy oldották meg. Nos, tehát a kérdés az, hogy a többi tagállam hogy oldja meg ezt a polgári és katonai együttműködést. Aztán egy másik kérdés, persze e, ez felveti a hazának is a kérdését, hiszen a felbet nem lehet elszigetelten kezelni. E, tehát ez egy hatalmas e, pénzügyi elkötelezettség, nyilván állami és magán beruházókkal karöltve. Tehát szükséges, hogy figyelembe vesszük, hogy a Cézár oldalról is hogyan lehet ezt finanszírozni. Nos, erről is szeretnénk hallani. És végül, végül is, és más kollégák is említettek, említették, hogy hatalmas a feladat, és nem hiszem, hogy az akarat hiányozna néhány területen, de azt hiszem, hogy a tagállamok kérdése nagyon fontos itt, és a pénzügyi kérdések kérdése is fontos, tehát bizonyos dolgokat meg kell változtatni. Tehát te mit tehetsz elsőként, hogy egy komoly lökést adjál ezeknek a dolgoknak, hiszen nem akarjuk a, a korábbi késlekedést folytatni, hiszen a vulkán kitörés is megmutatta, hogy, hogy egyáltalán nem tudják, hogy hogyan kell az ilyen kérdéseket megoldani, és remélem, hogy ezen most javítanak majd és remélhetőleg rövid távon sokkal jobb teljesítményt látjunk. Látunk például a 2011-es nyári időszak során mind a FEB, mind a légtér ellenőrzést illetően. Tehát nagyon várom a válaszokat ezekre a kérdésekre. Elnök, köszönöm. George talán akkor most válaszolna, de még aztán hatan szeretnének kérdéseket feltenni, de nézzük akkor most az első csoportra. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves barátok! Megpróbálom együtt megválaszolni a kérdéseket, egyszerűen azért, mert korlátozott az idő. Nagyon türelmetlen ember vagyok, de szeretnék azért mégis diplomatikus lenni. Először mindenkivel beszélnem kell. Igen, nem lenne tisztességes, hogyha rögtön a saját véleményemet mondanám el, anélkül, hogy beszéltem volna az illetékesekkel. Egyik előző életemben bíró voltam, és nyilván mindenkit meg kell hallgatni először, mielőtt az ember elmond valamit a bizottság, és látom itt Tomás asszony, Zimone urat és másokat, tehát a bizottság nagyon jó munkát végez, nagyon sokat segítenek a munkámon. A probléma azonban az alulról felfelé építkező megközelítés, a tagállamok kezében van a dolog. Ez a mi problémánk, és ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha beszélek az emberekkel, megpróbálom őket motiválni, és a bizottság és az önöknek adott jelentések révén nyomást gyakorolok. Hogyha bizonyos dolgok nem működnek, akkor a bizottság adott esetben be kell, hogy perelje a tagállamokat, hiszen a 2012-es időpont jogszabályilag meghatározott, és hogyha valaki ennek nem tesz eleget, akkor nyilván eljárást kell indítani az adott tagállamok ellen. Kállász úrral beszélni fogok ezekről a kérdésekről jelenleg azt hiszem, egymás vállát veregetjük, motiváljuk az embereket. Most ez az időszak, ezt az időszakot éljük. Azt hiszem az egyetlen lehetőség, hogyha önöket is tájékoztatom, és önöket társjogalkotóként figyelmeztetem arra, hogy hol vannak a problémák, és hol nincsenek problémák. Nyilván önök is kapcsolatban állnak a nemzeti parlamentekkel és nemzeti kormányokkal is, hogyha legközelebb tájékoztatom önöket, akkor érdemes beszélnünk esetleg az illetékes közlekedési miniszterrel is az adott helyzetről. Vigyáznunk kell arra, hogy a technikai kérdések esetében ne vágjuk magunk alatt a fát. A Cezár nagyon fontos, 14 nap múlva találkozom az igazgató úrral is, és nagyon fontos a Cezár, hiszen ez egy középtávú dolog. A Cezára nincs szükségünk a fabok kialakítására, Legutóbb hallhatták a bizottságból a kollégát a TNT projektekkel kapcsolatosan is a fabok területén. Nagyon fontos feltennünk a kérdést, hogyha mi az Európai Unió vagy az Európai Beruházási Bank pénzeket szentel a tagállamok fejlesztésére, és utána két szomszédos tagállam két különböző projektet indít, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy ez észszerű-e vajon. Nos, amit ezzel mondani akarok az az, hogy a Cezárra nem azért van szükségünk, hogy elérjük a fabokat, hiszen azokat kialakíthatjuk a Cezár nélkül is, hogyha Cezárra várunk, akkor még húsz évig is várhatunk akár. Ez tehát nem egy előfeltétele a funkcionális légtérblokkok kialakításához. Számomra az a fontos, hogy konkrét kritériumokat határozzunk meg, amelyekkel mérhetjük az előrelépéseket, sikereket. A bizottság és a Eurocontrol dolgozik ezeken a kritériumokon. Létrejöttek különböző grémiumok, amelyek dolgoznak ezen. Láttam az el- első terveket már. A tagállamok is hatáskörébe is tartozik ez a dolog. Jelenleg ott tartunk, ahol a tagállamok megpróbálnak megegyezni a legfontosabb kritériumokban. A, nem arról van szó, hogy a koordinátor kitalálja ezeket. Megpróbáljuk a tagállamok részéről elérni, hogy meghatározzák a számszerű kritériumokat a fejlődés, az eredmények tekintetében. És ezekről tájékoztatni fogjuk önöket, és a két már létező fabbal kapcsolatosan pedig meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket, mi a teljesítmény, amit célul tűzünk a fabok számára, mi az a többletérték, amelyet a faboknak el kell érniük, milyen költséghatóikonysági elemzést végeznek. Hiszen én úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy azt mondjuk, minden létezik több fab, az egyik jól működik, a másik nem működik jól, kritériumokat kell meghatároznunk, és számokat. Meg kell egyeznünk a kritériumokban, és utána ezeket meg kell követelnünk a faboktól is. Meg kell néznünk, hogyan tudjuk megvalósítani a kritériumokat. Ami a struktúrát illeti, három szint létezik. Mindig is a tagállamok maradnak majd a felelősek a szuverenitás kérdése miatt. A különböző tagállamokban másként szervezik meg ezeket a hatásköröket. Van, aki azt mondja, hogy az adott minisztérium osztályvezetője a felelős, van, ahol majd egy másik szervezet vezetője lesz felelős. Ez az állami szint. A második szint a nemzeti felügyeleti szervek szintje, a harmadik szint pedig a repülésbiztonsági szolgáltatók szintje, és létezik egy negyedik gyakorlati, praktikus szint is, ezek a közös kezdeményezések, közös projektek. Hogyha létezik egy FAB, amely kettő, három vagy hat országot foglal magába, akkor felmerül a kérdés, hogy a lég irányítók számára kiképzését külön-külön végzik-e, vagy együtt. Főként a biztonságot és a hatékonyságot kell középpontba állítanunk, ezt a három szintet tehát ennek tekintetében kell megvizsgálnunk. Ami a személyzeti kérdéseket illeti, tudjuk, hogy Franciaországban már több sztrájkot szerveztek e kérdés miatt. Nem szemlélem kritikusan ezt a kérdést, nem arról van szó, hogy esetleg csökkentjük a béreket, munkahelyeket szüntetünk meg, sokkal inkább az elkövetkezendő években sokkal nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat a légirányítók területén és Talán létre kellene hozni egy közös piacot a légirányítók tekintetében. Annak idején a vasúti csomag esetében is felmerültek hasonló kérdések. Fontos megnézni, hogy hogyan tudjuk ezt hatékonyabban megoldani megpróbálok majd részt venni a szociális párbeszédben ezekről a kérdésekről, nehogy aztán végül olyan ellenreakciók szülessenek, amelyek nem is jogosak. Ami a fabok közötti együttműködést illeti, itt nagyon fontos az interkonnektivitás. Ez egy nagyon szép, új, divatos szó. Nem lehet, hogy az egyik fabban egyféle módon tervezik meg a légi folyosókat, a másikban másként. Nagyon fontos elgondolkodni ezen, és ez egy nagyon érzékeny kérdés. A faboknak egymás között is egyeztetniük kellene arról, hogy melyek azok a területek, ahol csak is a katonasság repülhet. Felmerül a kérdés, hogy a katonasságnak ott kell gyakorlatoznia, ahol a civil járatok is jelen vannak, vagy pedig talán egy külön kijelölt területen. Év végéig nagyon fontos lenne a bizottság részéről egy hálózati menedzsert kijelölni. Mi annak idején azt mondtuk, hogy a Eurocontrol vagy egy másik ügynökség veszi majd át ezt a feladatot, valószínűleg a Eurocontrol lesz ez hiszen az évtizedes munkájuk, tapasztalatuk révén megvannak a szükséges információik, módszereik és itt nagyon fontos, hogy hogyan lehet hatékonyabban megszervezni a légteret a fabokon túlmenően, ennek a hálózatos funkciónak köszönhetően. Ez egy következő feladat lesz, amelyről remélhetőleg évvégéig döntünk, és ahol sikerül megvalósítani az együttműködést. Ami a polgár és a katonai együttműködést illeti, elmondhatom, mindez tagállamtól, tagállamtól, tagállam monként változik. Megpróbálok majd megbeszéléseket folytatni ebben a kérdésben, és meglátjuk majd, hogyan tudunk előre haladni. Nem szabad egy ellentétes pozíciót elfoglalnunk, hiszen a tagállamoknak megvan a szuverenitásuk. Tudom, hogy Spanyolország nagyon érzékeny, ami a katonai szuverenitást illeti. Nem akarjuk felbosszantani Spanyolországot, sokkal inkább arról szeretnénk beszélni, hogyan lehet ezt hatékonyabban megvalósítani. Tehát a kooperáció a legfontosabb. Végül azonban nagyon fontos valóban szem előtt tartanunk, hogy mit sikerül elérni. Lichtenberger asszonyok természetesen igaza van, ha növeljük a forgalmat, növekszenek a kibocsátások is. De a fabok szerepe nem az, hogy korlátozzanak, sokkal inkább az, hogy hatékonyabbá, biztonságosabbá, környezetbarátabbá is tegyék a légiforgalmat. Hogyha a fabokat sikerül jól megvalósítanunk, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy nyereségünk lesz ebből. Nem vagyok biztos benne, hogy sikerül-e 12%-os csökkentést elérni. Nem is ez a lényeg, hanem az irány és a komolyság. Látom, mert sokat beszéltem. Hogyha valamit elfelejtettem volna, kérem, kérdezzenek rá később, hívjanak fel telefonon, küldjenek e-mailt nyugodtan. Tehát december 2012-e az adott időpont, amíg el kell érni mindent. Ha jól tudom, akkor időközi jelentések is születnek, és ekkor nagyon fontos megbeszélni azt, hogy valójában mit sikerült elérnünk. Két terület, amely nagyon fontos számomra, ez a közép-európai fab az egyik, az egész ex-jugoszláv tagköztársaságok problematikájával. Ez egy nagyon nehéz kérdés, ahogyan önök is említették. Ez egy nagyon fontos légtér, ez az összeköttetésünk Görögország és Ciprus felé. Nagyon fontos ennek a kérdésnek a megoldása. Blumed, ez a következő nagyon nehéz terület. Amint lehet, szeretnék beszélni az olasz közlekedési miniszterrel. A szakemberek minden területen, a bizottságban, a Eurocontrolnál, a nemzeti hatóságoknál mindenhol kiváló szakembereink vannak. Nem ez a probléma, politikai problémáról van szó a tagállamok. Tényleg eh, meg akarnak szabadulni a régi gyakorlattól, szeretnének valóban hatékony növekedést elérni, készen állnak -e arra, hogy a régi előítéletektől megszabaduljanak. Ezt csak is akkor lehet elérni, hogyha párbeszédet folytat a bizottság és a parlament, ennek szellemében dolgozzunk együtt közösen. Köszönöm szépen. Nos, jön akkor a kérdéseknek a második köre. Van ez Pászkva úr, következik. Köszönöm szépen. Örülünk, hogy újra itt üdvözölhetjük a bizottságban. Még hogyha nem is túl jó a természete, ön mégiscsak a megfelelő ember arra, hogy itt közreműködjön. Na, nem beszélek azokról a kérdésekről, amelyekről már beszéltünk. A vulkánnal kapcsolatos válság azt mutatta, hogy Európa képtelen megoldani ezeket a kérdéseket. Nem akarok itt most a hibákról beszélni, de azért látni kell, hogy képtelenek voltunk megoldani ezt a kérdést. A spanyol soros elnökség az Egyesült Államokkal és az európai országokkal megállapodást kötött, és Kajerka asszony járt elől ennek a megállapodásnak a végleges formába öntéséhez. Nos, tehát fontos, hogy van egy ilyen megállapodás. A második kérdés, Amerika, Latin Amerika kérdése valóban be akarjuk-e vonni őket is a döntéshozatali eljárásba. Elnök, köszönöm, jó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Járzembowski urat szeretettel üdvözöljük itt, és gratulálunk ehhez az új kinevezéshez. Júliusban egy rendeletet adtak ki a FAB teljesítménykritériumait illetően. Ugyanakkor láthattuk, hogy a finanszírozás kérdésében különböző összegeket ö, ö, tettek félre a FAB-ra. Már korábbi négy projektet finanszíroztak, amelyek nem feleltek meg a teljesítménykritériumoknak. Épp ezért a kérdésem az, hogy a fabok számára hogy lehet az európai támogatásokat hatékonyabbá tenni, hiszen csak júliusban adták ki a különböző kritériumokat. Tehát most mi a helyzet? A második kérdésem a a FAB intézmények munkájának az összehangolására vonatkozik, és a jövőbeli tehát a 2014-2020-as időszakra való finanszírozást illetően kell, hogy javítsanak ezeken a folyamatokon az jövőkben. Köszön, jövőben. Köszönöm szépen. Van Dálen úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetjük újra a bizottságban. Emlékszem rá, hogy a 90-es évek elején az összeurópai konferenciák során együttműködtünk. És emlékszem erre a munkára. Két kérdésem van. Először is, ha megvizsgáljuk az egész területet, felmerül az a kérdés, hogy melyik az a két-három terület, amely valóban aggodalomra ad okot. Tehát, hogy nagyon sok a feladat, de mely az az egy-két-három terület, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Aztán Mit tehetünk mi az ön segítségére? Tehát mi a közlekedési bizottság, a nemzeti kormányok, nemzeti parlamentekkel való kapcsolat javítása érdekében. Ön mondta, hogy többször is eljön ide, Na most akkor milyen lesz a megközelítés, ilyen közlekedési lámpa megközelítés, tehát ami jól működik, a zöld jelzést kap, aztán vannak olyanok, amelyek sárga jelzést kapnak, amelyekkel még kell tenni valamit, és akkor vannak, amelyek viszont piros jelzést kapnak. Nos, a FAB a Dél-Kelet-Európában, Olaszország, Málta, Egyiptom, talán Jordánia is bevonható-e? Mi az álláspont ezzel kapcsolatban? Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy mit jelentene a FAB ezeknek az országoknak. Végül pedig önnek nyilván van magánélete is, de például, ha elvinné a feleségét ezekre az utakat, az jót tenne talán a házassága védelmének is, de azt is mutathatná, hogy mennyire rugalmas. Aztán nagyon jó lenne a nyaralásra költött pénznek, meg a házasságnak is jót tenne. Thank you very much. I never knew... Nagyon szépen. Köszönöm, nem tudtam, hogy itt van egy házassági tanácsadó is. Pedanza úr. Grazie, Presidente. Non ho l'ambizione di avere le... Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem Van Dálenféle kérdést szeretnék utalni, hanem a dolog lényegére szeretnék utalni. a koordinátorok kiosztottak egy táblázatot, és abban van egy fekete lyuk, Tehát vannak olyan részek, ahol egyáltalán nem látjuk, hogy előre haladt volna a munka. Nem tudom, hogy valóban ennyire hátul kullognak bizonyos területek. Ön a Fabra próbálja felhúzni a figyelmet, e, amely több mint 50%-át jelenteni a légi forgalomnak. E, tehát tudjuk, hogy olyan területekről van szó, amelyek stratégiai fontosságúak, tehát például Afrika, eh, kelet, eh, eh, közel-kelet és a földközi tengeri bizonyos része. Tehát látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol nem tudják a teljesítményszinteket elérni, például Ciprus és Görögország. Tehát a koordinátorok hogyan próbálnak ezekkel a problémákkal megbirkozni? Eh, és hogy kérhetnek eh, gyorsabb előrehaladást a fabekkel kapcsolatban. Tehát eh, ön hogy látja a jövőbeli határidőket? Elnök Marinescu. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel üdvözöljük itt Jarzembowski urat, és remélem, hogy mint FAP koordinátor e, eljuttat bennünket a végső célkitűzéshez, az egységes európai égbolt eléréséhez. Erről szeretnék beszélni. A véleményem szerint szerintem nincs szükség ezekre a funkcionális légtérblokkokra. Ez szerintem csak egy, egy pszichológiai tényező a tagállamok számára, azért, hogy lassanként hozzászóljanak ehhez az egységes európai égbolt fogalomhoz. Nagyon jó, hogy elkezdtük a vitát a fabról, és beszélünk majd a teljesítménykritériumokról is. Van már egy útvonal hálózat, és az Eurocontrol ezzel törődik. A FAB-bal kapcsolatban a légtér a legfontosabb, vagy a légtér ellenőrzés, vagy inkább egy hatékonyabb légtér ellenőrzés. Vannak légi irányító központok, illetve az lenne a fontos, hogy olyan helyekre telepítsük őket, ahol hatékonyabban tudnak működni. Man, mint a, például a határok mindkét oldalán vannak ellenőrző pontok, és nem szeretném, hogy a Febek határának két oldalán is ugyanezt történjen. A kérdésem, van a rendeletben egy cikk, amely arról szól, hogy amikor ellenőrző pontokat állítanak fel, akkor a faboknak kommunikálni kell egymással. Tehát a kérdésem az, hogy van-e javaslat, és hangsúlyozom, hogy javaslat, mert ez egy érzékeny kérdés, hogy az egységes európai égboltra alapozó ellenőrző pontok legyenek Európában. Tehát, hogy akkor ez a javaslat ne a fabokon alapuljon. E, ez a legfontosabb a fabon belül ugyanis. A többi kérdés is fontos, de ez a legfontosabb ahhoz, hogy a FAB valóban működőképes legyen. Ez volt a kérdési kérdésem. A második kérdésem a Cézárral kapcsolatos, e, és pedig azzal kapcsolatos, amit a kollégám mondott erről. A 2014. januárjában kell először bevetni a Cézárt. És nyilvánvaló, hogyha ez megtörténik, és remélem, hogy így is lesz, a, az egységes európai égbolt ellenőrzésének megfelelő szerkezeteket kell ö, ö, bevetni. Tehát azok, akik a Cézár és az ellenőrző pontok térképével kapcsolatban végeznek munkát, együttműködni kell ezeknek, ennek a két szervezetnek, és önnek az lenne a feladata, hogy ezt a kapcsolatot létrehozza. Minden esetre e, sok sikert kívánok önnek, és remélem, hogy 2012. decemberre sikerül, és ezt megoldani, pedig ez nehéz lesz. Köszönöm, Kuhn az úr. Ja, Georg, schön dass du mit nagyon örülök, Georg, hogy kompetenciáddal és a sokat emlegetett türelmetlenségeddel és sármos mosolyoddal segítesz itt nekünk a munkánkban, ami az egységes európai égboltot illeti. Nagyon sok dologról már szó esett, amelyeket nyilván csak támogatni tudok. Mindenek előtt azt, hogy az egyes tagállamokkal is együttműködjünk itt nagyon fontos szerepet játszik az, ahogyan már elhangzott, hogy milyen gazdasági eredményeket tudunk elérni. Ide tartozik a képzés is. Nagyon fontos, hogy azonos standardok alapján is tevékenykedjünk, ami a légirányító képzését illeti. Egy másik kérdés a szoftverfejlesztés. Ez nagyon fontos, hiszen itt nagyon komoly költségeket takaríthatunk meg, és a kompatibilitás kérdése szintén nagyon fontos a biztonság szempontjából. Nagyon sok gazdasági kérdés is szerepet játszik tehát. Nem csak arra kell figyelnünk, hogy egy egységes, liberalizált légiforgalmi piacunk legyen, hanem politikai felelősségünk van a, az utasok biztonságáért is, és amit te mondtál, Georg, az együttműködés a katonasággal szintén fontos. Van Dalen úr már utalt Jordániá, Jordániára, Izraelre. Biztosan sármos mosolyoddal, és nyilván igen nehéz feladatod lesz az egyik másik török katonai repülőgép kérdésében, amely más légtérbe hatolt be. És egy további kérdés pedig, Nemrégiben Krisztin Deverák jelentéséről beszéltünk a légiforgalom vonatkozásában, és arról, hogy a nemzeti légiforgalmi szervezetek nyilván nagyon fontos szerepet játszanak itt. Itt tehát a nemzeti kompetenciát kell egymással összekötnünk, ami szintén kihatással van a biztonságra, és ez nyilván befolyásolja az európai légtér biztonságát is. Hogyan fogod ezt össze egyeztetni egymással, ami az adatokat illeti. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Szaszáda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egységes európai égbolt nagyon értékes kezdeményezés, és nem hiszem, hogy bárkit meg kell győzni arról, hogy ez alacsonyabb költségeket jelent, és az utasok hatékonyabb szállítását, és alacsonyabb szén, széndiokszid kibocsátást. Ugyanakkor a kilenc fabnak a felállítása nem tudom, hogy segíteni fogja-e az egységes európai égbolt, égbolt felállításás. A rövid kérdésem az, hogy mi a következő lépés. Ugyanis a kilenc fak csak egy közép, közbenső lépés, amely az egységes európai égbolt elérését célozza. Az egységes égbolt az létezik már az Egyesült Államokban, és valóban csökkentette a költségeket, kevesebb légi ellenőrzőre van szükség. Tudjuk, hogyha a légi irányítók a jövőben, hogy, hogy a légirányítók a jövőben tulajdonképpen bizonyos járatokat blokkolhatnak. Nos, mi történik, amikor közülük elbocsátanak? Milyen következménye lesz ez a jövőben? Másik kérdésem pedig, mivel találkozott már közlekedési politikusokkal Európában, hogyan látja, mi fenyegeti ezeket a projekteket? Hogyan tudjuk felgyorsítani a projekteket, vagy pedig még mindig megvannak a félelmek, hogy nem lehet a, betartani az OTEM tervet. Szamizá asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Azért beszélek angolul, mert nincsen tolmácsolás az én nyelvemen, de remélem, hogy még majd visszatérnek. Egyszerű a kérdésem, azt mondta, hogy nem sikerül gyorsan sikert elérni. Látja -e már, hogy mik a problémák, milyen kérdések merülnek fel, tehát bizonyos tagállamok miért nem tudnak olyan gyorsan előrelépni? elmondta, hogy majd elmegy a tagállamokba. Mit vár tőlük? Milyen válaszokat kapott egyelőre, hogy működnek a dolgok, vagy pedig nem igen látszik a hajlandóság a különböző légitársaságok vagy légikötők részéről. Van Dalen úr jó tanácsot adott a, <laughs> arra, hogy hogyan lehet az életét élénkebbé tenni. Tehát mit milyen le, megoldásai vannak még talomban? Vannak-e valamilyen ötletei ezzel kapcsolatban? Elnök, köszönöm szépen. Talán Meisner asszony. Rövidre fogom a mondandómat, köszönöm szépen. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amelyet a frakcióm egyik tagja szeretett volna feltenni, de sajnos el kellett mennie. A környezetbarát megoldások kérdéséről van szó. Felmerül a kérdés, mit tehet itt a FAB koordinátor? Egy magasabb szintű koordináció esetleg kibocsátás csökkentést jelenthetné, másrészt a kapacitásról is szó van. Kérdés, hogy ez a két tényező nem egyenlíti ki egymást. Az Európai Beruházási Bank korábban a flották környezetbarátabbá tételét is támogatta, jelenleg ez nem a helyzet. Mit tehet a FAB koordinátor konkrétan annak érdekében, hogy a környezetbarát technológiákat elmozdítsa? George, talán egy percet én is kérnék, mielőtt neked adom át a szót. Valószínűleg érzed már, hogy a képviselők azt mondják, hogy a Cezár esetében kicsit mindenki vonakodik. És valóban mondhatnánk azt, hogy mi Digendes Pascal, én sem mondhatom ezt teljes joggal, de ugye az izlandi vulkán sok zűrzavart okozott a polgári légi közlekedésben, mégis a hosszabb távon lehet, hogy ennek voltak pozitív hatásai, hiszen tettekre ösztönöz bennünket az egységes európai égbolt kérdésében. A légitársaságok, a fogyasztók a végeredmény szeretnék látni, az utolsó határidőt, mikor fog ez valóban megvalósulni. Mm, mm, itt a képviselők pedig arról szóltak, hogyha, hogyha a febbel tovább lépünk, és erre te vagy a megfelelő ember, te vagy az, aki, aki mozgathatod a tagállamokat, aki kényszerítheted őket, mégis nem erről vagy arról van szó, tehát nem a Febről vagy a Cezáról, hanem arról beszélünk, hogy mind a kettő megvalósuljon. Ezt érdemes észben tartani. Szeszádesz úr megjegyzése érdekes volt, hiszen hogyha összevetjük az EU-t az USA-val, ami ugye nem teljesen jogos és igazságos összevetés, mégis mm, azt látjuk, hogy egy légiközlekedési leszállító egy nagyon sok központtal dolgozik, és hogyha megnézzük Európát, 47 légiközlekedési rendszer működik, 58 központtal, mindössze 9 millió járattal, tehát a feléről beszélünk az USA volumenének. Nagyjából látjuk, hogy hol is van a probléma. Bizonyára te is emlékszel arra, amikor először a bizottság eladta nekünk az egységes európai égbolt gondolatát. Nem tudom, ki volt az talán Kajak úr, aki általában jön a, az értékesítős hangvételével, és elmondta, hogy micsoda csodát jelent ez az egységes európai égbolt, akkor az egyik alapvető kérdés az volt, hogy a légiközlekedést ez hogyan tudná hatékonyába tenni, és az egyik előny az lenne, hogy nem kell majd sorban állni, nem kell várni a járatokra, nem fogyasztanak majd annyit a, a repülőgépek, de aztán valahogy ezek a célkitűzések eltűntek a ködben, pedig mégis ezek nagyon jogos érvé és érvényes kérdések. Ahogy az Ezerre úr is mondta, a hatékonyság az egyik nagyon fontos alaptétel, és azt hiszem, hogy ezt tovább kell vinnünk. Még két megjegyzésem van, az egyik a katonasággal kapcsolatos. Nos, tudod, hogy uh, hogyan gondolkodom erről. Nem arról van szó, hogy uh, hiányokkal kellene megküzdenünk, rossz helyen keresgélünk. Ez pedig azt jelenti, hogy közösen együtt kell működni a katonasággal, és meg kell osztani a légteret. Hogyha azt mondjuk, a katonaságnak, hogy a légtereteket akarjuk, akkor ezt nem fogjuk megkapni. De hogyha azt mondjuk nekik, amikor ti nem használjátok, akkor mi használhatnánk ezt a légteret, hiszen mindenki látja, hogy micsoda értelmetlen járatok vannak például Franciaországban, cikcakban repülnek a gépek. Tehát rá kell venni a katonaságot, a katonai légiközlekedést, hogy, hogy működjenek együtt velünk teljesen igazad van, hogyha ők nem használják, akkor miért nem adják ezt át a polgári közlekedésnek? Mindennyien tudjuk, hogy ha vészhelyzet van, és katonai szempontból sürgős ezeknek azt, hát akkor úgyis visszakérik, és vissza is veszik azonnal. Utolsó megjegyzésem. Fogtam, amit mondtál a febek közötti kapcsolatról és igazad van, nem kilenc különböző FEB felállítása a cél, hanem fontos az, hogy ezek összekapcsolódjanak, ezek együttműködjenek, és hatékony legyen az együttműködés. Nagyon fontos azonban, hogy egy feben belül is működjön ez az együttműködés. Hogyha megnézzük a szolgáltatások integrációját, például az Egyesült Királyságban vagy Írországban, ugye ott van a fickó, aki pipálja a kis rubrikákat, de még mindig nincs integráció a brit nemzeti közlekedési rendszer és az ír rendszer között. És látom, hogy mennyire fontos lenne ez az interkonnektivitás, tehát ez az együttműködés a febek között, illetve a febek belül is. George, tiéd a szó. Um, ich werde versuchen, uh... Megpróbálok válaszolni az összes kérdésre, kicsit kifutottunk az időből, de nagyon örülök, hogy egy ilyen remek beszélgetést folytatunk itt a témáról. Ami a hamufelhőt életé, ez nem az én hatásköröm. Ez abból adódik, hogy a biztonsággal kapcsolatos kérdések a légi közlekedésben, és itt a biztonságról van szó, ez a tagállamok hatásköre, és itt a bizottságnak és a Eurocontrolnak valamint az összes többi nemzetközi szervezetnek meg kell egyeznie. Téma volt ez Montrealban. Megpróbáltuk előre mozdítani a témát, még nem kaptam semmiféle visszajelzést. Tudom, bizonyos miniszterek haragudtak, mivel nem volt ez a napirendi pontok között. Mások aztán mondták, hogy ez az egyéb kérdések között szerepelt ez a pont. Itt voltak megbeszélések és fontos tájékozódnunk, hogy milyen eredmények születtek. De ez egy tisztán biztonsági kérdés, amit amit európai szinten kell megoldani, tehát a FAB-nak itt nincs hatásköre. Ami a Latin Amerikát illeti, igen, ez egy nagyon fontos partnerünk. A fabokon belül itt szintén nem tudunk megmozgatni semmit. Ez a légitársaságok hatáskörébe tartozik ez a kérdés, és a bizottság hatáskörébe, hogy hogyan fejlesztjük tovább a kapcsolatokat Latin Amerikával. Nagyon fontosnak tartom ezt a területet. Nagy kontinensről van szó, amelyhez szoros kulturális kapcsolatok fűznek bennünket, de ez szintén az én hatáskörömön kívül esik. Kedves elnök helyettes asszony, szeretnék őszinte lenni. Egyébként is mindig őszinte vagyok, de most nem leszek diplomatikus. A fabokat a tagállamoknak kell finanszírozniuk alapvetően nem állnak rendelkezésre európai eszközök erre a tagállamoknak, itt alapvető feladataik vannak, ugyanúgy, mint ahogyan a szárazföldön rendőrséget működtetnek, ugyanúgy adók révén működtetniük kell a légtér ellenőrizési is. A repülők, légitársaságok nyilván díjakat fizetnek a légtér használatáért, és ezeket erre kell felhasználni. Európa részéről, tehát nincsenek eszközök a fabok kialakítására. Ez egy PPP konstrukció, itt a közösség pénzt fektet be a projektbe, de a hardware és a szoftver megvásárlása mégis a tagállamok feladata, és itt semmiféle pénzeszközök nem állnak rendelkezésre. A transeurópai közlekedési hálózatok keretében van egy 20 milliós eszköz, ez egyfajta segítségnyújtás, de amit tenni kell Szezárral vagy anélkül, azt a tagállamoknak kell finanszírozniuk. Nem mondhatjuk tehát, hogy nem valósítjuk meg a fabokat, mert nincs rá pénzünk, ez nem működik. Támogatom, hogy a Szezárt talán a jövőben nagyobb mértékben támogassuk, de a, az ellenőrző centrumokat, központokat a tagállamoknak kell finanszírozniuk. Ezért díjakat is szednek be a legproblematikusabb kérdések tagállamonként változnak. Nem létezik egy tipikus kérdéskör vagy probléma. Hogyha valamiféle tipologizálást akarunk bevezetni, akkor azt mondhatnánk, hogy sok tagállamban a, nincs is elég, nem elegendő a személyzet a feladatok ellátására. Vannak tagállamok, ahol a minisztériumokban és a nemzeti felügyelő szervezetekben olyan alacsony a személyzet száma. Németországban például az illetékes szervezetben csak 70 munkatárs dolgozik, és létezik sok tag, tagállam, ahol ezek a szervezetek még csak kialakulóban vannak. Itt a tagállamoknak nyilvánvalóan ö, meg kell valósítaniuk a jogszabályokat. Korábban ezek a nemzeti szervek nem is léteztek, mindent a minisztérium csinált, a jogszabály pedig kimondja most már, hogy szükség van a független szervezetekre, ezeket ezért létre is kell hozni nyilván. Ennek érdekében pénzt és személyzetet kell rendelkezésre bocsátani. Vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy mindent megvalósítok, de nincs meg a megfelelő személyzet. A tagállamok nem mondhatják azt, hogy létrehozzák a tanácsban, megszavazzák a második csomagot az egységes európai égboltról, majd azt mondják, hogy nincsenek megfelelő eszközök erre. Nos, ezek a problémák, azt hiszem önök képviselőként beszél, önöknek beszélniük kell az adott kormányjal és a felelősökkel a tagállamokban, hiszen nem lehet azt mondani, hogy nem tudjuk tovább előre vinni a projektet, mert nincsenek megfelelő szakemberek. Ami a Blue Medet illeti, ez valóban nagyon nehéz kérdés. Izraelről, Jordániáról, Egyiptomról csak akkor beszélek, hogyha közelebbről ismerem a problémát számomra. Az lenne a fontos, hogy az a négy ország, nevezetesen Olaszország, Málta, Ciprus és Görögország, amelyek az EU tagjai, azok megegyezzenek is, utána majd beszélünk Egyiptomról és Tunéziáról. De az az érzésem, hogy már ez a négy EU-s tagállam sem tud, tud megegyezni. Ezek ez már egy első lépés lenne, ha ők meg tudnának egyezni egymással. És hogyha... És először látnom kell, hogy mi a konkrét probléma. Érkeztek már erre utalások, de pontosabbat nem tudok. És a leg, ez egyetlen lehetőségem az, hogy adott esetben moderátorként lépjek fel, beszélni kell a ciprusiakkal is. Jártunk Ciprusban, a ciprusiaknak megvannak a saját érdekeik, amelyeket itt-ott megpróbálnak érvényesíteni. Tehát teljesen világosan kimondom, egyetlen egy kormány sem mondhatja azt, hogy a 2012 decemberi határidő számomra irreleváns, nem is tudjuk ezt megvalósítani. Láttam projekteket, ahol az országok azt mondták, hogy 2013-2014-ben talán neki kezdhetünk a feladatnak. A 2012-es határidő jogszabályilag határozott vannak olyan országok, amelyek azt mondják, nagyon nehéz a feladat, nem sikerül megvalósítanunk, és akkor beszélni kell a tagállamokkal. Nem tehetünk kivételeket a határidő tekintetében. Teljesen igazad van, Marian. A FAB egy eszköz az egységes európai égbolt megvalósításában. Ez egy elem, egy köztes lépés. A lényeg az, hogy az Eurocontrol esetében mindig is nagyon jó szakemberek dolgoztak a biztonság megvalósításán, de itt többről van szó. A kapacitás, a környezet barát technológiák, a költséghatékonyság kérdését jobban szeretnénk megvalósítani. Ezért az egységes európai égbolt nem csak a biztonságról szól, hanem jóval több annál, és ezt muszáj szem előtt tartanunk. Az ellenőrző központokról nem is szeretnék most beszélni, mert hogyha ezt megtenném, akkor mindenki felkiáltana és azt mondaná, hogy meg akarod szüntetni a munkahelyeket. Németországban egy remek vita folyik erről. Állítólag a katonaság személyzetének számát szeretnék csökkenteni, mindenki azt akarja, hogy takarékoskodjunk a katonaság területén, de ha bárhol is be akarnak zárni egy kaszárnyát, már is a helyi közigazgatás tiltakozik, és azt mondja, hogy szükség van a kaszárnyára. Ezért nem akarok az ellenőrző központokról beszélni, ez a fabok feladata. Biztos vagyok benne, hogy itt egy folyamat indul majd el. Érdemes lesz elgondolkodni azon, hogyan lehet ezt észszerűen megvalósítani, de jelenleg ez nem a mi problémánk. És elmondom azt is, hogy a hardvert és a szoftvert egységesíteni kell, de ezt nem lehet előírni nem tartanám észszerűnek, hogy Európa ezt a közösségi kasszából fizesse, hiszen nincsenek erre eszközeink. Ezt a tagállamoknak a díjak és az adók révén kell megvalósítaniuk, és senki sem mondhatja azt, hogy nincs rá meg a pénz. Teljesen világos a helyzet számomra. Felmerült a közös képzési akadémiák létesítése is, a légiforgalom lebonyolítása számára ez egy olyan problematika, amelyen dolgozunk, nevezetesen az információ áramlás hatékonyabbá tétele, hogy mindenki egy időben részt tudjon venni a folyamatban, hogy a rep- repülőterek és a légitársaságok egy időben tudjanak az időjárási viszonyokról, tudjanak a késésekről, hogy mindaz az információk tehát a légitársaságok, az ellenőrző szervezetek és a repterek között folyamatosan mozgásban legyenek. Az USA-val való összevetés tekintetében annyit szeretnék mondani, az Egyesült Államok egy teljesen másik ország, mások a feladatok részben, és maga az ország, az állam is más, hogy szerveződik. Mondjuk úgy a légtér Boston és Washington között összehasonlítható itt a Párizs, Amsterdam, Köln, Frankfurt útvonallal, de vannak Arizonában, New Mexikóban olyan területek, ahol nincs nagyon szükség légirányításra, hiszen mindenki megy amerre szeretne. Mások a földrajzi adottságok. És ezért nagyon óvatosan kell bánni a hasonlatokkal. A mi légirányításunkat hatékonyabbá lehet tenni, kétség kívül, de nem mondhatjuk azt, hogy az amerikaiaknak olyan kevés légirányítójuk van, nekünk se kell több. Nem látom veszélyben a légirányítók munkahelyeit, illetve a pilóták munkahelyeit, túl kevesen vannak. Előfordulhat, hogy az egyik tagországban túl sokan vannak, a másikban kevesen, ezért érdemes elgondolkodni azon, hogyan lehet a légirányítók egységes piacát megvalósítani és egységes standardokat bevezetni. A vasút esetében a nehezebb a kérdés, hiszen ott a nyelv nehezíti a helyzetet, de a légirányítók esetében ez kevésbé van jelen, hiszen az EU minden országában a légirányítók többnyire angolul beszélnek. Tehát itt talán lehet előrelépést elérni. Ami a környezetbarát technológiákat illeti, hasonló a helyzet itt is, mint a közúti közlekedésben, csökkenthetjük a kibocsátási normákat, de egyre több teherjárművet vásárolnak, mert szükség van rá. Nem, nem, Lichtenberger asszony. Tehát, hogyha elérjük azt, hogy egy repülőgép hatékonyan eljusson A-ból B-be viszonylag egyenes útvonalon, akkor nagymértékű ki, kibocsátások takaríthatók meg, illetve csökkenthetők a kiadások. Hogyha a légi folyosókat újra szervezzük, akkor valóban meg csökkenteni tudjuk a, a kibocsátásokat, és ez egy olyan célkitűzés, amelyet mi ki is tűztünk magunk elé. Tudom, hogy a legtöbben nem értenek egyet az első tervekkel, ami a konkrét adatokat illeti, de ezen dolgozunk. Nagyon fontos, hogy a katonasággal is párbeszédet folytassunk. Nem szeretném a konfrontációt a civil légiforgalom és a katonaság között, megismertem már olyan tábornokokat, akik nagyon szeretnének eredményeket látni. Tehát nem úgy van, hogy az összes katona egyszerűen szeretné teljesen elhatárolni a légteri, légterüket. Ez egy politikailag érzékeny kérdés, óvatosan kell előre jutnunk. Remélem válaszoltam az összes kérdésre, egyébként küldjetek nyugodtan egy e-mailt. Köszönöm szépen! Well, George. Nagyon szépen köszönjük, Georg. Nagyon jó eszmecsere folyt, és látszik is, hogy a tagokat is nagyon érdekli ez a kérdés. Azt hiszem, hogy amikor a te kinevezésedről gondolkodtunk, akkor nem sokat gondolkodtunk róla, ugyanis mindenki egyetértett, hogy te legyél, ugyanis türelmes és diplomatikus tudsz lenni a tagállamokkal, ezért ez volt az egyik legfontosabb tényező, amelyik mellettet szólt. Tehát tudjuk, hogy a tagállamokat, a tagállamokra erős nyomást fog gyakorolni, és ehhez minden jót kívánunk, és bármikor szívesen látunk, amikor szükségesnek ítéled, és mi is kapcsolatba lépünk veled, amikor mi érezzük úgy, hogy szükséges. Támogatjuk majd a, támogatunk téged ebben a nehéz feladatban, és köszönjük még egyszer, hogy eljöttél, és reméljük találkozunk még a jövőben. Köszönjük. Okay, colleagues, with your permission... Kedves kollégák, Tikau asszony itt van. Egy kicsit ugyan előre fotottunk, de hogyha Tikai asszony a TNT TNSS, GNSS-sel kapcsolatban ö, ö, tudna, tudna most hozzászólni, akkor az ő jelentésével foglalkozunk. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Documentul pe care îl uh, discutăm se referă la o... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a bizottsági közlemény alapján ö, folytatjuk ezt a mai eszmecserét, illetve a GNSS alkalmazásokkal kapcsolatos cselekvési terv alapján. Egy nem jogalkotási dokumentumról van szó, úgynevezett soft law, azaz puha törvény anyagról. Nagyon fontos ez a téma. Várjuk a jogalkotási javaslatokat a bizottságtól. A 185-ös cikkelje a Lisszaboni szerződésnek egy új kompetenciát ruház az Európai Parlamentre a légi közlekedési politika területén, tudományos fejlődést, versenyképességet, illetve az Európai Uniós politikáknak a megvalósítását irányozza elő. Közös kezdeményezéseket adhat az Európai Unió, illetve a tudományos kutatásokat valamint az űrkutatásban is részt vehet. Szeretnék rámutatni arra, hogy a GNSS cselekvési terv egy nyilvános konzultációs folyamat eredménye meghatározza a prioritásokat, különösen a gazdasági növekedés, illetve az egységes piac területén. Az anyag tartalmaz a pénzügyi forrásokról is egy fejezetet, amely a projekt létrehozását, illetve folytatását segíti. Szükség van még egyéb forrásokra, mint egy 1000 millió euró nagyságrendben 7 esztendő alatt. A GNSS alkalmazásokra szükség van ahhoz, hogy konkrét és specifikus szolgáltatásokat fejleszünk ki, és azonnali előnyel szolgálhatnak a biztonság, a környezetvédelem, az egészség, a mezőgazdaság területén, és még más egyéb területeken is. Van egy ütemterv, amely a rendszer megvalósítását irányozza elő. Az EGNOS rendszer 2009. október 1 -e óta lépett életbe. Ez egy műholdas rendszer, és négy földi földi rendszert tartalmaz. A GNSS rendszer ezeket egészítené ki, és nagyon fontos alkalmazásokat biztosít az egységes piac számára, és jobb életfeltételeket is nyújt az állampolgároknak. A közlekedés az egyik olyan terület, amely hatalmas hasznot húzhat a GNSS alkalmazásokból, annak bizonyos funkcionalitásából. Az a dátumok meghatározása, illetve a sebesség definiálása területén. Fontos, hogy a kutatást előmozdítsuk. Sajnos a kutatási költségvetés a GNSS alkalmazások területén nem kielégítő, hiszen 2007-ben csökkentették a forrásokat, és az utolsó felhívás eredményeképpen, illetve annak a végezt, végén ki fogunk fogyni a forrásokból. Tehát az egyik legnagyobb kérés, kérelem az az, hogy ezt a költségvetést ki kell egészíteni. Amikor a nem felhasznált alapok újraosztásáról van szó, a félidős felülvizsgálat során, akkor a GNSS alkalmazásokra mindenképpen ki kell térni. A Galileo még nem működik teljes mértékben, mégis megvan ennek a létrehozására az ütemterv, 2014. januárjában az operatív szakasz kezdődik, először 18 mű holdal, majd 16-tól ez kiegészül még további műholdakkal. Hogyha azt akarjuk, hogy az európai rendszer valóban a megfelelő szolgáltatásokat nyújtsa, és jelentős piaci részesedéssel rendelkezünk, akkor fejlesztenünk kell az applikációkat, az alkalmazásokat. A magánberuházók eddig nem mutattak érdeklődést e terület iránt. Ennek két oka van. Az egyik az az, hogy eddig ez nem volt elérhető, nem volt kellőképp a lefedettség, illetve nincsenek kutatási források. Ez az egyik oka annak, hogy a költségvetés kiegészítését kérem. Nagyon remélem, hogy a kollégák támogatnak majd. Egy manifestumot írtak alá, kutatási központok, illetve egyetemek, és hiszek abban, hogy Európa számára rendkívül fontos, hogy minél több alkalmazás működjön, hiszen ez fogja az európai rendszer megfelelő működését és kielégítő mértékű piaci részesedését biztosítani. Még egy megjegyzésem van, ami a GNSS-t illeti. A kutatási és fejlesztési költségvetés ...25 milliárd eurót irányoz elő évente, vagy legalábbis ez a célkitűzés, eddig ezt még nem láttuk a valóságban. Az ICT, amely szintén nagyon fontos terület, tehát az információs technológia, három és félszer ennyi pénzforrás áll rendelkezésre. Bár a GNSS olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek több területet kielégítenek. Még egy megjegyzés. A bizottság jövőbeli kezdeményezéseinek van egy terve, egy úti terve, tehát a bizottság jogalkotási javaslatot tesz majd az európai űrprogramra vonatkozólag, és ami a jogalkotás és nem jogalkotási kalendáriumot illeti, szeretném megemlíteni, hogy júniusban kellett volna megszületnie a jogalkotási javaslatnak a Galileo szolgáltatások hozzáférésére vonatkozóan. 2011-re tervezünk egy javaslatot, amely szabályozást nyújtana az európai program egy földmegfigyelő program a GMES létrehozására. 2011-ben van még egy javaslat az Európai GNSS programok finanszírozására vonatkozó javaslat ez, és 2011-ben az Európai űrprogrammal kapcsolatos rendelet is terve van véve. Vannak nem jogalkotási jellegű javaslatok, amelyek még ebben az évben megszületnek majd. az európai űr feltárás programjára vonatkozik az egyik, illetve van egy másik, amely a, általánosságban az európai űrpolitikával foglalkozik, illetve itt van az előttünk álló közvé, közlemény is. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy az Európai űrkutatási program rendkívül fontos, hiszen már most is versenyben állunk az Egyesült Államokkal, Kínával és Indiával. Minél magasabb piaci részesedést szeretnénk elérni, ehhez viszont a GNSS applikációk fejlesztésére van szükség, illetve jelentős mértékű beruházásokra, beruházásokra van szükség, a Galileo projekt megfelelő kapacitásának biztosítására. Ahhoz, hogy ezt a rendszer teljes mértékben ki lehessen aknázni a későbbiekben, fontos, hogy megfelelő alkalmazások legyenek, ehhez pedig kutatási forrásokat kell most felszabadítani. Hogyha már működőképes lesz a rendszer, akkorra már meg lesznek azok az alkalmazások, amelyek segítségével használni tudjuk azt. Köszönöm szépen, Szilvia Kühn úr. Köszönöm szépen, Tikau asszony, az átfogó jelentést. Jelentéstevőként ön mindazt megemlítette, amiben nagyjából egyetértünk. Nagyon fontos, hogy versenyben vagyunk a nagy gazdasági erőkkel, Kínával, az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, akik szintén nagyon nagy haladást értek el. A globális navigációs rendszernek szüksége van erre a cselekvési tervre, annak érdekében, hogy világosan meghatározzuk az alkalmazás területeit. Ez nagyon fontos a tagállamok számára, nevezetesen, hogy lehetőséget lássanak abban, hogy a Galileo programra fordított eszközök több mint 8 milliárd euró megtérüljenek. Helyesen említette, hogy további 1 milliárd milliárdot rendelkezésre bocsátottak. Számunkra, a közlekedéssel foglalkozó politikusok számára természetesen nagyon fontos, hogy a Galileo valóban jól működjön. Mennyiben tudjuk intelligens közlekedési rendszereinket előmozdítani? Nyilván ez összefügg a közlekedési torlódások megelőzésével, a közlekedés biztonságával, a széndiokszid kibocsátások csökkentésével. Sajnálatos, hogy a Galileo most már a gazdasághoz tartozik, ahhoz a szakbizottsághoz. Azt hiszem, hogy a különböző díszabási rendszerek jövője is összeköthető majd a Galileóval. Sokat beszélünk arról, hogy szükség van ellenőrző rendszerekre arra, annak tekintetében, hogy a tagállamok esetében ellenőrizni kell az EU-s pénzek elköltését. Épp a, például a mezőgazdaság területén nagyon sokat segíthetnek a navigációs rendszerek a különböző területek meghatározásában. A hajózásban is nagyon fontos a navigáció. Beszélt, szavaztunk ma közösen az integrált tengerpolitikáról, ahol nagyon fontos az IES rendszer a hajózásban, amely a hajózás biztonságára is nagy kihatással van. Egyébként a kikötők esetében is nagyon fontos programok léteznek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a jelentéstevő asszonynak, és azt hiszem, hogy egyetértünk abban, hogy növelnünk kell a pénzeszközöket, ami a kutatást, élet és az alkalmazásokat. Köszönöm. Um, köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon röviden szeretnék csak hozzászólni, ugyanis a jelentéstevés Kuhn úr már elmondták a fontos kérdéseket. Nagyon fontos, hogy a közlekedési bizottság továbbra is foglalkozzon ezzel a kérdéssel. A különböző felelősségi körök átalakulnak. Azt hiszem, a Galileo nagyon fontos lesz a közlekedés szempontjából a jövőben, és az ütemterv is késlekedik, megvalósítása is közlekedik, vannak, késlekedik, vannak pénzügyi problémák. Nincs nagy mozgásterünk, de azért javaslatokat tehetünk. a Galileo alkalmazásáról is el kell gondolkodnunk, hogyan lehet ezt a közlekedési rendszerhez igazítani, hogy segíthet a fehér könyvben felvázolt célok elérésében. Ezt már a Gross, a szövegben, dokumentumban is láthattuk láthattuk, hogy a Galileo hogy segíthet nagyon sok kérdésben. Kuhn úr említette, és nyilvánvalóan az intelligens közlekedési rendszerekhez való kapcsolat nagyon fontos például az intelligens kilométerdíjak, hatékony közlekedési rendszerek, amelyek a költségeket csökkenthetik, tehát nagyon sok ilyen kérdés van. Tehát ez nagyon fontos. Aztán vannak más kérdések, a közlekedés biztonsága például. Tehát jelentéstegőként azt kérném öntől, hogy ezt a listát tartsa mindig szem előtt, és kövesse figyelembe, hogy a bizottság tervéhez hozzáadódik-e valami, ami nekünk fontos kérdés lenne. E, és aztán az alkalmazás is nagyon fontos, az alkalmazási stratégia. Meg kell vizsgálni, hogy hogy lehet minél gyorsabban megvalósítani ezt, hogy kampányok vannak, ez szükségesek. Kampány. Köszönöm szépen, elnök úr! Eleinte sajnos nem voltam itt, mert egy másik bizottságban kellett szavaznom. Mindenképpen köszönöm a jelentéstevőnek a jelentést, ismerem a jelentést. Rövidre fogom a mondandómat, hogy ne mondjam el ugyanazt, amit mások már elmondtak. Minden esetre Elkadraui úr már elmondta, hogy nem tudja, mennyiben tud a Galileo hasznossá válni a fehér könyv megvalósításában. Meggyőződésem, hogy a Galileo hozzá tud járulni ehhez. Pontosan ezért Sajnáltuk is, hogy a Galileo átkerült egy másik szakbizottsághoz, hiszen jó lett volna, hogy ez a két terület közötti kapcsolat megmarad. De már a közlekedési torlódások csökkentésében, megelőzésében a Galileo nagyon fontos szerepet játszhat, és itt az intelligens közlekedési rendszerek nagyon fontosak. Hannover közelében, én ott lakom, a Galileo természetesen még nincs, nem működik, de léteznek már intelligens közlekedési rendszerek, és észrevehetően kevesebb dugó képződik. Ez természetesen környezetbarát megoldás. Mindenképpen elő kell mozdítanunk ezt a területet. Ami az integrált tengerpolitikát illeti, ahogy Kuhn úr is említette, szintén nagyon fontos a Galileo alkalmazása. Remélem tehát, hogy ez a jelentés nagy elfogadásra talál, és előre sikerül mozdítanunk a témát. Köszönöm. Köszönöm. Um, mm, tehát, hogyha így megnézem magamnak a jelentést, az a benyomásom, hogy az európai gazdaságban nyilvánvalóan még nagyon kicsi a bizalom a Galileo és a GNSS iránt. Máskülönben már előrelépés történt volna, de erre nem került sor, Azért, mert egyszerűen a régi GSM rendszerrel dolgoznak tovább. Ez egy olyan dolog, amit már mindenki ismer. Úgy gondolom, hogy valóban nem elégséges a bizalom az iránt, hogy valóban sikerül haladnunk ezen a téren. A bizalom az iránt, hogy ez az európai rendszer valóban megvalósul. Az elmúlt években megmutatkozott, hogy az egész rendszer és a hozzá kapcsolódó alkalmazások valóban nem tudnak majd érvényesülni a piacon, hogyha nem létezik egy erősebb elköteleződés a tagállamok részéről. És a probléma az, hogy a tagállamok egyszerűen nem állnak készen arra, hogy komolyan ezzel a rendszerrel kezdjenek dolgozni. Felmerül bennem a kérdés, most nagyon jó, hogyha azt mondjuk, hogy teszünk valamit ezen a téren, de hogyan tudunk valóban hatékonyan hatni a folyamatokra. Nem kockáztatjuk-e azt, hogy egy tulajdonképpen egy olyan rendszer jön létre, amely aztán nem működőképes, hogyha csak reménykedünk, de nincsenek megfelelő eszközeink, hogyha a magángazdaság nem tesz semmit ezen a téren, hogyha nem hoznak létre alkalmazásokat, akkor az egész csak egy szép elmélet, de gyakorlatilag semmi értelme nem lesz. Muszáj ezt kimondanunk úgy, ahogy van. Tehát, hogyha érdekünk ennek a rendszernek a létrehozás, és az, ebben én is érdekelt vagyok, akkor nagyon fontos gondoskodnunk arról, hogy megszülessen a bizalom. Mind a mellett, hogy itt nincsenek meg a pénzügyi eszközeink a bizalom megteremtésére. Ez a tagállamokban is világos, és pontosan ez a probléma. Thank you. Um, we don't have the commission. Köszönöm nincs jelen a bizottságnak a képviselője. Tudom, hogy túl korán kezdtük ezt a napi rendi pontot, de azért csalódva, csalódott vagyok, hogy nincs itt senki a bizottság részéről. Nem tudom, hogy Szilvia akar-e reagálni arra, amit a képviselők mondtak. Vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a kollégáknak a különböző javaslatokat és megjegyzéseket. Ez most az első eszmecsere. A jelentést nem sokára megfogalmazom, és az Európai Bizottság képviselőjével már többször találkoztam, és támogatják erőfeszítéseinket, hogy további összegeket igényelhessünk. Például felhasználhatjuk a közös kezdeményezéseket arra, hogy a magánágazatot is bevonjunk vagyunk. Ugyanakkor szükséges megtalálni a szükséges mechanizmusokat arra, hogy a magáncégek ilyen kezdeményezésekre beruház, kezdeményezésekbe beruházzanak, tehát hogy később tulajdonképpen jutalom, jutalmazzuk őket a rendszer hatékonyságával. A bizottság több fejlesztési lehetőséget lát. Például korlátozott számú tevékenység, és amelyek közül azokra koncentrálunk, amelyeknek a gazdasági megtérülése és a munkahelyek teremtése nagyobb előnyöket biztosít. A közlekedéssel kapcsolatban több tevékenység is van. Például a Regnus rendszer tanúsítani kell, azért, hogy a Cezár és az egységes égbolt segítségével megvalósítsuk ezeket. Tehát a szállítás területén több olyan tevékenység van, amely ennek a rendszernek a fejlesztéséhez kötődik. Ugyanakkor a bizottság amikor az, ezt a listát elemzi, akkor a saját kezdeményezéseinket is figyelembe veszi. A közlekedési bizottság a Galileo rendszer megvalósítását illeten fog az év végén egy ülést tartani, ekkor a GNSS rendszernek a megvalósításáról is beszélünk. És akkor nagyon fontos lesz, hogy a bizottság eljöjjön egy rendeletjavaslattal azért, hogy bizonyos közszolgáltatásokat is felállítson ezen rendszerekkel kapcsolatban hiszen nyilvánvalóan sok rendszer kapcsolatban lesz a közlekedéssel, szállítással. Köszönöm még egyszer a kollégák javaslatait és megjegyzéseit. Biztos vagyok benne, hogy érdekes módosítókat fognak benyújtani, és végül, de nem utals, utolsó sorban szerintem eh, Európának szüksége van a Galileo rendszerre, és eh, itt kulcs szerepet, ebben kulcs szerepet az ipar fog eh, játszani, hiszen Eh, az ilyen felületek és alkalmazások kifejlesztésében nekik van fontos szerepük. Ezért az ipart ösztönözni kell, és eszközökre is van szükség, hogy a felhasználók kritikus tömegét is elérjük, tehát hogy hatékonyan tudjuk használni ezt a rendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Akkor nagy érdeklődéssel várjuk majd a jelentését. Köszönöm szépen a mai beszámolót. És ezzel le is zárom a mai napirendi, napirendet. Háromkor találkozunk ma délután, és akkor Szilvia lesz ismét a porondon egy teljesen másik szerepkörben. Köszönöm.